kettős előnyt jelentene. Egyébként, ha már a bevételeknél tartunk, az persze egy fontos dolog az saját források tekintetében itt európai szinten, meg hát lenne egy előnye még, hogy ez a pénzügyi tranzakciós adó nem csak a tevékenységekre vonatkozik, hanem egy újfajta szabályozást is jelent. Ezért aztán a következő kérdéseket szeretném feltenni mi a helyzet a különböző adókulcsokkal. 0,1 százalékról beszélt egyrészt, a másrészt a részvényeknél, kötvényeknél és a származékos ügyleteknél különböző adókulcsokat alkalmaznának, és ez végül is szinte előnyben részesíti a származékos ügyleteket. Egyszerűen arról van szó, hogy a napjainkban nem eléggé szabályozott termékeket jobban kell szabályozni, ez lenne a cél. Hát az igazság az, hogy én gyakran az ellenkezőjét gondolom, hiszen a lényeg az lenne, hogy nem is akarjuk, hogy sok ilyen tranzakció legyen, éppen ezért a származékos ügyletek adókulcsát magasabbra kéne helyezni hogy úgy mondjam, elrettentésképpen. Ugyanis eh, a részvények és kötvények eh, nem forognak annyit, eh, talán tud-e kivételekre gondolni? Ez a második kérdésem. vannak -e különböző tranzakciók, amelyeket kivételes szabályozás alá kéne venni, melyeknek nem kéne szerepelniük itt? És a harmadik kérdés, el tudja -e képzelni, hogy a vállalatok hitelköltségei emiatt növekednek a jövőben, ha ezt bevezetik. Köszönöm, Bulman úr. Bulman úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. Amit itt elmond, jó hír, érveket szerepeltet és hoz, amelyekről itt széles körben folyt a vita a parlamentben, és a többség képviseli tudja. Azt gondolom, hogy az alapvető tendenciák során azt mondhatjuk, hogy támogatást élveznek, hiszen választ kell adni, és ezt a választ kell adni a válság következtében, és ez egy olyan válasz, amit a parlament többsége adni kíván. Viszont lesznek olyan dolgok, amelyeket kritikusan fogadunk, amelyekről vitát folytatunk, ahol még tisztázni kell kérdéseket, és ahol adott esetben megismernénk, szívesen megismernénk az ön véleményét. Ide tartozik például az a kérdés is, amit már említett, hogy látja a rugalmasságot, milyen adókulcsokat lát, milyen, miért éppen egy adott adókulcsot választunk, és ha megnézzük még a jogalapot, arról is szeretnék beszélni, ön javaslatot tesz arra, hogy saját forrás legyen ez. Ez nyilván meggyőző érvelés, meggyőző mód, tehát vannak más módok is és a tagállamokkal folyó vitában azt fogja látni ön is, hogy a tagállamok, és mi önnek szeretnénk segíteni, tehát hogy a tagállamokat meg kell győzni, hogy, hogy igenis az Európai Uniónak saját adó alapra van szüksége, egy sor jogi lehetőség van, amelyeket még megvizsgálhatunk, amelyek alternatívaként szerepelhetnének, de bizonyára a legjobb megoldás a saját forrás jellegű adó első megközelítésben, és a következő utolsó kérdésem, milyen időperspektívánban, horizontban gondolkodik, hogyha ezt az intézkedést be akarják vezetni, mert azt kell, hogy mondjuk minél gyorsabban, annál jobb ez az európai költségvetés számára, annál jobb a válság meghaladása szempontjából és az igazságos tehermegosztás szempontjából. Köszönöm. Sajnos Köszönöm. Köszönöm. My first reaction was... Az lenne az első reakcióm, hogy figyeljük ezt az urat, hiszen kiváló ötleteket mond el. Szeretnénk tehát gratulálni ennek. De félretéve a kamat, az, az adó mértékének kérdését, az egyik állítása az, amelyet vitatnám, azt mondja gyakorlatilag, hogy minden adó hatása a GDP-re általában negatív. Én nem vagyok közgazdász, e, néhány képviselőtársam az, de ezt először látom bármiben, bárhol is, mi szerint, hogy a GDP-vel összefüggene az adózás mértéke, mert nem gondolom, hogy a kettő között akár pozitív, akár negatív összefüggés lenne. Ezzel együtt mondhatjuk azt, hogy az adó soha nem elég, de hogyha úgy gondolom, hogyha ezt a rendszert ö, ö, be, be tudják vezetni, akkor a zöldek meg fogják önt hívni, pesgőzni. Az igazi kérdésem a jobboldali bátor képviselőkhöz szólna, akik elég bátrak voltak az, hogy megjelenjenek, és most teljesen komoly vagyok. Kevesen vannak itt önök közül jobbról, azonban akik itt vannak, azoknak volt bátorsága eljönni. Ez az a pillanat, amikor meg tudják mutatni önök, tanúsítani tudják, hogy a gazdasági kormányzással kapcsolatos nézeteik nem csak a megszorításokra vonatkoznak. Hogy amikor azt mondják, hogy ki egyensúlyozott költségvetést szeretnének, akkor e, költségvetés csökkentést akarnak, de ugyanígy ezzel egy időben megfelelő forrásokat is szeretnének biztosítani. És azt gondolom, hogyha a politika jobb oldal, és e, hangsúlyoznám, hogy az ad e, nincs itt, pedig ők a gazdasági kormányzása kapcsolatban szeretnek pózolni. E, egyikük sincs itt, e, tehát az ALDE frakciónak is képviselteti magát. Tehát úgy gondolom, hogy e, elválik a tüdő a májtó lassan, és érdekelne, hogy milyen reakciója erre a felvetésre. Jó have the Oké. Okay. Ah. Uh, Nos, válaszolni fogok ezekhez az első kérdésekre. Akkor most, ami az adó mértékét illeti. Nos, a kérdés az, hogy amikor a származékos termékekről beszélünk, ez nyilván elég nagy kockázata jár, a cégek áttelepülhetnek máshova az EU-n kívülre, ha túl magasak az adók, e, a pénzügyi e, tranzakciókra vonatkozó adók e, EU-s szinten, ha csak az EU szintről beszélünk persze. Nos, hogyha az említett irányadó jellegű adómértékeket használjuk, és természetesen egy jogalkotási javaslatban még ezen dolgozunk tovább, és ott lesz majd lehetőség a differenciált eh, adómértékek meghatározására is. Eh, egyrészt a szabályozott piacon forgalmazott termékek, másrészt eh, a szabályozatlan piacon forgó termékek megkülönböztetésére. De ez a további elemzés, ez még munkát igényel a pénzügyi piacok szempontjából is. Tehát amit elmondtam, az nem egy adott kész egész, ez még egy munkaprogram, és úgy gondolom, hogy az általam említett adómértékek minimum értéket jelentenek EU szinten. És valószínűleg ez részben választad Buman úr kérdésére is, amely ugye a tagállami költségvetések bevételeit és az EU saját forrásait érintette. Ezek a minimális eh, eh, adomérték mellett begyűjtött szöveg, eh, összegek hozzájárhatnak a saját forrásokhoz EU szinten, miközben a tagállamok e fölött alkalmazhatnak további adókat saját tagállami költségvetésük céljaira. Mellesleg jegyzem meg, hogy fontos tagállamaink számára, hogy amikor ilyen adót bevezetünk az EU saját forrásai érdekében, ez azt is jelenti, hogy a tagállamok arányos hozzájárulása ennyivel csökken, ami pozitív hatással lesz a tagállami költségvetési hiányok csökkentésére tehát tagállamaink érdekét is szolgálja, hogy pozitív hozzáállással vizsgálják az ilyen javaslatokat. Aztán ami az időzítést illeti, ahogy említettem, szolgálatainkkal együttműködve azon dolgozunk egy pillanatban, hogy elkészüljön a jogalkotási javaslat, azaz e, rendelet tervezettel fogunk jelentkezni ez év őszében, őszén. Ez a célunk a e pillanatban. Természetesen most nem tudom pontosan megmondi, megmondani, hiszen a testületen belül még meg kell szitatnunk, de az alap elképzelés az, hogy ősszel elhozzuk önökhöz az alaptervezetet, ami a mentesítéseket illeti, a mentességeket. Igyekszünk az adott úgy megtervezni, hogy a pénzügyi ágazatra vonatkozzék csak, tehát a nem pénzügyi szervezetek és, a tagállam, és a, az állampolgárok mentesüljenek ettől az adótól. Természetesen vannak olyan ügyletek, amelyeket az Európai Központi Bank vagy egyéb intézmények e, hajtanak végre, ezt figyelembe kell vennünk. A mentességeket természetesen javasolni fogjuk, de e pillanatban nem szeretnék túl sokat beszélni arra, hogy ezeknek a tárgyi hatája pontosan mi lesz. És arra is vigyáznunk kell, amikor a mentességeket megtervezik, hogy ne hozzunk létre olyan helyzetet, amely lehetőséget ad arra, hogy az adó eh, az adót átcsúsztassák, úgymond, áthárítsák az adóalanyokról a nem adóalanyokra ami az adónak a GDP-re vonatkozó hatását illeti. Nos, nyilvánvaló, hogy amikor ezt az előadást elmondtam, akkor eh, hangsúlyoztam is, hogy eh, elszigetelt hatást vizsgálunk, tehát elszigetelten vizsgálva dolgot lehet ilyen hatása az adónak, azonban eh, ez ilyen témákat nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni. Például, hogyha az adóbevételeket újra a gazdaságban, és ezt okosan csinálják, akkor lehet pozitív az eredmény. Minden esetre, ha megnézzük e- elszigetelten azt, hogy az adónak milyen hatása van, akkor nyilvánvaló, hogy ennek a negatív hatásait látjuk. Euh, je continuerai donc par euh, les inscrits du PPE parce que les autres groupes n'ont pas en, euh, ont euh, eu la... Folytatjuk a felszólalók listája szerint. Poloni úrnak adom meg a szót, aki szerepel a listámon. Tyson, Aston Schulze úr és a többiek. Köszönöm, elnök úr. Nos, mindig nagy figyelemmel hallgatom Lambert úrat, amikor beszél. Nagyon kedvelem őt. És ahogy az előbb már mondtam elnök asszonynak, azért eh, szerettem volna felszólalni, hogy ezzel a témával kapcsolatban eh, valamiféle vitát generáljunk. Eh, nagyon érdekel engem ez az adó, támogatom, azonban vannak technikai és egyéb vonatkozások is. Van itt egy probléma azonban, biztos úr, ezt az adót jó néhány tanulmány követően kezdjük el majd alkalmazni. E, meggyőződésünk, hogy ezt végsősorban az egész világ alkalmazni fogja majd, és lesz egy globális FTT, egy globális pénzügyi tranzakciós adó. És a kérdésem az, és nyilván a, a közgazdászok világszerte összefüggnek egymással, e, világ, a világban e, globális szereplők működnek, akik megválaszthatják, hogy melyik piacon tevékenykednek. Eh, éppen válságban vagyunk, eh, Ázsiában és más eh, területeken, ahol nem létezik ez az adó, ott éppen feljövőben vannak a piacok. Nincs idő mindezt megbeszélni, de hogyha ezt az adót nem alkalmaznánk, nem akaznák mondjuk az ázsiai piacok, és nem, akaznák, nem alkalmaznák az amerikai piacok, akkor azt kockáztatnánk, nem értem egyet, hogy bumeránk hatást érünk el hiszen fölemelkedhetnek ezek az adó mértékek, és ennek következményen pénzintéz, pénzintézetek elmenekülhetnek Európából. Tehát tulajdonképpen önök abból indulnak ki, hogy ez az adó európai szinten az első lépés, és aztán jön egy globális adó. De csak feltételezés. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. nem gondolom, hogy a jobb szárnyhoz tartozom, úgy gondolom, hogy a néppárt mindig is azt mondta, igenis megvan a többsége a tranzakciós adónak, viszont csak akkor lehet ezt bevezetni, hogyha mások is bevezetik a globális keretek között. Úgy gondolom, hogy úttörő szerepet persze vállalhatunk emellett, igenis a frakciónkon belül aktívan gondolkodunk ezen, de meg kell nézni a konkrét eredményeket, hogy mi is alakul ki ebből. Ezért aztán a biztos úrhoz fordulok, hogy tanácsainkkal szívesen segítünk önnek. Ez rendben is van, de ön hogy látja az esélyét annak, hogy a tanács is rábólít egy ilyen tranzakciós adóra? Ott egyhangú eredményre van szükség, és biztos úr, azt kell, hogy mondjam, gratulálok a bátorságához, hogy egyáltalán ilyen javaslat elkészül, hogyha az Európai Bizottság ki akarja várni, amíg az összes ország beszáll ebbe, akkor úgysem jön ki belőle semmi, és ugyanaz a gond lesz, mint máshonnan is, mert ezért jó, hogy önök kidolgoztak egy javaslatot, amit konkrétan meg lehet nézni, és erre elmondhatjuk, hogy mi mit akarunk, és mindenki kimutathatja a fogafehérjét, tehát rá elmondhatja, hogy mit is szeretne. És azt gondolom, hogy a, persze a tagállamok szeretnének, szeretnék a pénzt maguknál tartani, de az EU-nak is pénzre van szüksége, ezért bölcs dolognak tartom a saját forrás bevezetését. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. a biztos úr előadását nagyon érdekesnek tartottam. De szeretném kiaknázni az alkalmat, hogy ő itt van, és szeretnék a csalás elleni harcról beszélni, hiszen ez is napirenden van. Kérem, hogy adjanak nekem szót végén, hogy Glutekura Guen nevében beszél, felszólalhasson, és akkor ő válaszolhatna a végén az én kérdésemre, E, nagyon örülnék, hogyha beszélhetnénk a család, csalásról is, mindaddig, amíg itt van a biztos. Köszönöm. Monsieur euh, euh, Biztos úr, majd euh, expozét is tart a többi pontról, de egyelőre maradjunk az első nagy témánál, a tranzakciós adónál. Swinburne asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony, biztos úr. Nem is tudom visszatartani magam. Azt hiszem, hogy teljesen becsapjuk magunkat, hogyha azt gondoljuk, hogy ezt elkülönülten végre lehet hajtani, és azt várjuk, hogy majd a világ jön utánunk. A saját erőforrás teljesen külön vita, a tagállamoknak kell eldönteni, hogy mit akarnak tenni, és hogyha saját erőforrást akarunk, akkor a tagállamoknak kell lemondaniuk saját adóbevételről. Az FTT az hihetetlen, tekintve, hogy minden ügylet 80%-át London és Frankfurt között hajtják végre Európában. Ezzel azt akarjuk mondani, hogy az, az Egyesült Királyság költségvetésének többletben fog hozzájárulni az EU költségvetéséhez? Vagy ez azt jelenti, hogy mivel ez az adó fennáll, az a brit pénzügyi központ eltűnik, és áttelepül a ázsiai piacokra. Az adó a leg, legfontosabb ösztönzője a a pénzügyi piacok áthelyezésének. Az európai piac Londonban áll jelen 93 óta a globális hatások miatt és az adórezsimek miatt. Az ázi, ázsiai és londoni kereskedelem jelentős mennyiségét a londoni piacon keresztül intézik el azért, mert a globális pénzügyi központ ott van, és ez így kényelmes. Hogyha egy FTT-t bevezetünk EU szinten, globális együttműködés nélkül, ez a kereskedelem egyik napról a másikra eltűnét. Nem lesz el európai kereskedelem hiszen azt az európai piacon keresztül intézik el, tehát ha ezt meg tudjuk adózni, meg akarjuk adóztatni, az EU költségvetésének növelésére, az ostobaság. Az innováció révén működik a pénzügyi piac. Saját, piacomból, saját ismeretemből tudom, hogy a Nagy-Britanniában a bélyegadót nagyon kevesen fizetik be. Ez abból a igényből számad, hogy e- extra kereskedelmi adót kellett bevezetni. Ilyen pénzügyi innovációt egész egyszerűen nem lehet bevezetni, ez nem fog megtörténni. megtörténni. A keres, kiskereskedelmi adók e, az Egyesült Királyságban um, e, fogadóirodákon keresztül zajlanak, így nem lehet leállítani a piacok fejlődését, ha tehát egy EU adón keresztül akarjuk ezt elintézni, az ostobaság, hogyha viselkedést akarjuk az adóval szabályozni, akkor el kell fogadnunk azt, hogy az a magatartás nagyon sikeresen megváltozik, és nagyon kicsi adóbevételt gyűjtünk be. 209 milliárd euró egy évben e, és azt, azt, várjuk, azt várjuk, hogy a maga is sem változik meg legyen, ha azt akarjuk, hogy legyen pénzügyi központ Európába, Európában, akkor ezt, ezzel az adónemmel tudjuk legsikeresebben fel, felszámolni. Igold úr, parancsoljon. Well, first, uh, let me say, uh... Nos, először hagy mondjak köszönetet. Számomra ez nagyon különleges nap, 11 éve dolgozom ezen az adón, és amikor diplomáztam és egy helyi vállalkozást indítottam, sikeresen hozzá kell tennem, akkor egy külföldi NGO-nak dolgoztam, amely 11 év óta dolgozik azon, hogy ez az adó beinduljon, megvalósuljon, úgyhogy nagyon örülök. Az TAC nevű nemzetközi szervezetnek a munkatársa vagyok, tehát még egyszer mondom, nagyon különleges pillanat ez számomra, köszönöm, hogy lehetővé tették ezt a pillanatot. Nyilvánvaló, hogy ezt az adót globálisan lehet legjobban alkalmazni, ezt senki nem vitatja, nem is vitathatja. A kérdés az, hogyha globálisan nem tudjuk megtenni, mint ahogy pár más dolgot sem tudunk megtenni globálisan, pedig szeretik volna, akkor jobb-e az, hogyha Európában e, megkezdjük Nos, nagyon sajnálom azt a hangnemet, amelyet az előző felszólaló használt. Sajnálatos ez. Az Egyesült Királyság az egyik olyan ország Európában, amely még mindig alkalmazza a stamp duty-t, az okmánybélyeges adót, azonban ez jelentős jövedelmet biztosít az Egyesült Királyság költségvetésének, ezért nem szintetik meg. Ennek adóalapja megintesen korlátozott, és ezt duty rendszert is eh, átfogóbbá, méltányosabbá kell tenni, azonban eh, semmi ok nincs arra, hogy eh, Európa többi országa ne alkalmazzon egy hasonló adót. Ezért volt, ezért szabadult meg Németország ettől az adótól, hogy jobban tudjon versenyezni Londonnal szemben. És ez nem méltányos adóverseny az 1990-es, 1990 években méltánytalanul tette ezt Németország. Hogyha az Európai Unió közös piacán méltányosabb versenyt tudunk biztosítani, akkor ezek a különbségek megszüntethetőek nem fogunk negatív hatást tapasztalni a növekedésre. Az adó ugyanis szemben azzal, ami a dián szerepelt, nem mindig hat negatívan a növekedésre. Hogyha megnézzük, hogy milyen növekedési arányok vannak, összehasonlítjuk ezt a nemzetközi adók arányával, és a különböző országokat megfigyeljük, akkor nulla korrelációt látunk. Attól függ, hogy az országok mit csinálnak az adójövedelmekkel. Itt van például Svédország, ahol magas a növekedés, magas az adó, demokratikus döntés az, hogy szeretnék-e magasabb vagy alacsonyabb adók, hogy magasabb vagy alacsonyabb adókat alkalmazunk, ennek nagyon kevés köze van a növekedéshez. Végül szeretném felvetni azt, hogy támogatjuk önöket, biztosíthatom önöket támogatásunkról, és szeretnénk elérni azt is, hogy ez ne váljék egy bal-jobb közötti vita kérdésé. Németországban ez ügyben eh, a Bundestag teljes egésze támogatja ezt az adót, ideértve Európában ideértve azt is, hogy Európában kezdjük ezt meg, sőt az eurozónában. Nem e, e, felelős dolog ezt jobb és bal közötti vita kérdésévé tenni. Ha megnézzük, hogy melyik ágazatokat lehet egyszerűen adóztatni, és melyeket nem olyan könnyű Európában adóztatni, ezt racionálisan kell megvitatnunk, szükségünk van erre a jövedelemre, és úgy gondolom, és ezzel le is zárom a felszólásomat, hogy a jövedelem felhasználása nem csak az Európai Uniós költségvetés felé kellene, hogy irányuljék, hanem segíteni kell ezzel a jövedelemmel a globális szegénységgel, szegénységgel szembeni küzdelmet is támogatnunk kell, illetve a klímaváltozást eh, is eh, kezelnünk kell ebből a pénzből. Ne felejtsük el, hogy emiatt támogatta a eh, közvélemény is. Lőter úr, köszönöm. Lóling asszony. Azokhoz szeretnék csatlakozni, akik gratuláltak önnek ehhez a lépéshez. Egy évvel ezelőtt a német sajtó még azt taglalta, hogy az EU bizottság egy tranzakciós adót kritikusan szemlélt, és inkább ellenezte azt. Alaposan utána néztem ennek az újságokban, és nagy lépés előre, hogy eljutottunk oda, hogy ezt a tanulmányt bemutatták, és egyértelműen állást is foglalt ebben az ügyben a saját vélemény alapján is alá tudom húzni azt, amit Sven Wiegold az imént elmondott a Német Szövetségi Köztársaságban a szociáldemokraták, a zöldek és a, az úgynevezett baloldaliak is egyértelműen állást foglaltak a pénzügyi tranzakciós adóban az ATAK és egyéb civil szervezetek és rengeteg, sok ezer polgár online petícióval fejezte ki azt, hogy egy pénzügyi tranzakciós adót megfelelőnek és a aktuálisnak tart. Éppen ezért ez megfelel annak, amit ott ön elmondott, vagy itt elmondott, és amit az Európai Unió magvában gondolkodnak vagy gondolnak. Ennek ellenére lenne egy néhány kritikus kérdésem. Két Swinburne már rámutatott például egy vitára, hogy például hozzájárulás hogy alakul. A német médiában komoly vita alakult ki az elmúlt hetekben, napokban, legalábbis a tagállamok körében. Így hírlik, hogy Nagy-Britannia nincs nagyon oda ettől az ötlettől, ettől a javaslattól, másrészt viszont egyhangú eredményre kell jutni a szavazáson vagyis az Európai Bizottság milyen stratégiákat követne annak érdekében, hogy ez az egyhangú eredmény megszülessen. Én támogatom, amit ön mondott, hogy a pénzügyi tranzakciós adót fel kéne használni arra, hogy saját forrást alkossunk az EU számára, de ez megint csak egy vitatott pont a német Szövetségi Köztársaságban az aktuális kormány rendkívül kritikusan látja ezt az ötletet, bár alapvetően nem tiltakoznak a kormány szintjén a tranzakciós adó ellen, viszont hogy önálló EU adóként bevezessék, azt nem nagyon kedvelik, legalábbis a hétvégén a sajtó még ezt írta. A kérdés tehát az, hogy stratégiailag hogyan lehet ezt kezelni, hogyan lehet elérni azt, hogy ne induljon be egy olyan vita, amely ben nagyon jól beszélgetünk, nagyon jól vitázunk a pénzügyi tranzakciós adóról, viszont idővel olyan útra, olyan pályára kerül a vita, hogy széttárgyalják, szétbeszélik az egészet a végén. Vagyis látom a kockázatát annak, hogy a vita zátonyra fut, mert nem fognak tudni megállapodni, és ön is visszaigazolta, amit én a sajtóban Németországban olvastam, tehát azt javasolja, hogy a tagállamok a pénzügyi tranzakciós adóra még rátehetnek valamit, hogy nekik is legyen bevételük ebből, de hát ekkor kialakult tagállami szinten megint csak az adóverseny, az adódömping kérdése, és ez egy problematikus ügy. Vagyis, hogyha mindkét szint ugyanolyan adókulcsot kellene, hogy alkalmazon, azt jobbnak tartanám, őszintén szól, mert különben kontraproduktív verseny alakul ki Európán belül. Aztán Mm, ami a kihelyezést, kiszervezést illeti, amit Swinburn asszony mondott, ezt mindig hallom Németországban és európai szinten is, de igazából ez bizonyítani még senki sem tudta, hogy emiatt kitelepítik a termelést, vagy a szolgáltatást, vagy a pénzügyi tranzakciónak. Persze, kiszervezik a tevékenységüket az országok, áttelepítik más országokba egyes cégek a tevékenységüket, de hogy ez emiatt lenne, vagy miért van, hogy egyetlen nyomon követhető, ezt nem látom világosan. Amit a cégektől hallok, az az, hogy a cégek a piacok után mennek. Tehát ha el akarom túlózni, tehát ha elmehetnek a Szaharába is, ott nem fizet adót senki, csak hát piac sincs, az a baj, ugye? Ezért nem megy oda senki, pedig ott nincs adó. Tehát az adó azért nem az egyetlen dolog, hanem a vállalat számára az, fontos az, hogy egy piacot találjon magának, és ha nagyjából stimmelnek a társadalmi keretfeltételek, akkor azért a cégek hajlamosak adót fizetni, és szerintem ilyen vitát kár folytatni, ezt egyébként nekem a cégek újra és újra vissza is igazolják. Ennyit szerettem volna én röviden elmondani, köszönöm, hogy figyeltek rám. Köszönöm szépen. Ami engem illet, nem teszek fel kérdést elnökként, hanem bizottsági tagként teszek fel kérdést. Én is szeretnék gratulálni a biztos úrnak, nem feltétlenül a tartalomhoz a javaslata kapcsán, hanem gratulálni szeretnék az optimizmusához és a bátorsághoz. És ön említette a prémiumok, a bónuszok a megadóztatását is van ennek jogalapja? Tehát az, hogy a polgárok jövedelmét is meg tudja adóztatni? Egy európai szinten, úgy értem. Tehát ez az első kérdésem. A második kérdés... A második kérdés hogyha 200 milliárdról beszélnek, azért ez valahonnan jön ez a pénz, 200 milliárd euró, a tagállamok már megadóztatják a bankjaikat. Ami azt jelenti, hogyha ezt a pénzügyi tranzakciós adót is ki kell fizetni, akkor ez azt jelenti, hogy a tagállami szinten kevesebb bevételre kerül sor, mert kétszer nem lehet megadóztatni valamit. Tehát készítettek-e hatásvizsgálatot arra nézve, hogy milyen veszteségek alakulnak ki a tagállami szinten ebben az esetben, hogyha hiányoznak azok a bevételek, amelyekről beszélünk a pénzügyi szektorban. Egyelőre ennyit akartam kérdezni, mert úgy gondolom, hogy összességében azt mondhatom, nagyon óvatosnak kell lennünk, hisz ön is tudja, a pénzügyi tranzakciós adó, ha nem olyan is lehet, ami nem születik meg Európában. Tehát ha egy tranzakciót megadóztatunk, ahhoz a tranzakció is kell, fordítva nincs tranzakció, akkor nincs adóbevétel se belőle és beszélt ön is a volatilitásról, a kockázatokról, ezek mind fennállnak, és éppen ezért nagyon óvatosan kell eljárnunk. Nemrégiben járt a körünkben Trisé úr, két héttel ezelőtt pontosabban, és újra feltettem neki ezeket a kérdéseket, és mondtuk is, hogy az Európai Bizottság saját forrásként szeretné bevezetni a tranzakciós adót, ha rá sor kerül rá, akkor igenis legyen saját forrás. De Trisé úr egyértelművé tette azt is, hogy úgy gondolja, hiba lenne ezt az adót csak európai szinten, tehát kizárólag Európában bevezetni. Beszéltem az Európai Unió egyik jelentős szakértőjével, az adóról, azt mondta, persze lehet támogatni, de úgyse születik meg soha. Nem lesz ilyen adó. Kikló kapszót, parancsoljon. Alelnök úr, mindjárt a helyemre ülhet, átveheti tőlem a szerepemet. Biztos úr, ahogy a kollégáim, úgy én is nagyon örülök az előzetes hatástanulmány eredményeknek. Egy technikai jellegű kérdésem van. Az incidenseket a legnehezebb értékelni. Az adó elmozdulás kérdésében, és az elaszticitást illetően nem az a lényeg, hogy ki az, aki úgy tűnik, hogy fizetne, hanem az, hogy ki az, aki a végleges pénzügyi terhet elvállal, elvállalja. Vajon az önök eredményei azt mutatják-e, hogy vajon a magas jövedelmi kategóriába elsők vállalják-e majd el ezt a terhet, vagy megtörténhet-e az, hogy az alacsony jövedelműekre hárul? Azt szeretném még tudni, hogy az adóteher a pénzügyi központokra hárul, vagy a kötvények és egyéb pénzügyi eszközök tulajdonosaira. A második kérdésem az ügyleti adóra vonatkozik. Ugye önök arról beszéltek, hogy az értékesítési adó, ami egy ügyleti adó, a minden ügyletet megadóztat, mégpedig oly módon, hogy a pénzügyi intézmények vagy kooperációk, amelyek az ügyletet végrehajtják, nem vállalják el az adót, hanem a kisvállalkozókra hárul a nagyobb teher. Vajon ez azt fennáll-e az ügyleti adó eh, esetében is? Tudom, hogy ezt tetszeni fog. Fejó úr, kérem, legyen rövid hiszen még egy másik témáról is kell beszélnünk. Az ön kérdése lesz az utolsó, és ezután a biztos válaszolni fog az FTT-re vonatkozó kérdésekre. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Egy technikai jellegű kérdésem van. Szeretném megérteni azt, hogy ön miként képzeli el az adó kivetését, hogyan fogják ezt kivetni vagy a helyi önkormányzatok szintjén, vagy a szolgáltatások szintjén, hogyan számítanak a költségekre, ki fogja e, kifizetni a kivetés költségeit. Köszönöm. Köszönöm szépen a, az érdekes kérdéseket. Voltak nagyon technikai jellegű kérdések és ahogy mondtam, még csak dolgozunk a javaslaton, és ami a technikai kérdéseket illeti, nagyon örülnék, hogyha ezután majd egy vitát szervezhetnénk a technikai jellegű kérdésekről is, és ahol olyan kérdésekkel foglalkozhatnánk, amelyet itt most a vita során önök felvetettek, hiszen nagyon sok részletre ki kell térnünk, ezért több időre lenne szükségünk, tehát azt szeretném javasolni, hogy szervezünk a, amikor a, a javaslat megszövegezését lezártuk, szervezünk egy ilyen technikai eligazítást, ahol technikai konkrét kérdésekkel foglalkozhatunk. Egy globálisabb témát illetően a pénzügyi központok kérdése az Egyesült Királyságban és más országokban, amelyek eh, megszenvedhetik ezt az adót. Szerintem érdekes azt tudni, hogy az Egyesült Királyság olyan ország, amelynek már van pénzügyi ügyleti adója, és nem csak eh, okmánybélyeg vagy illetékbélyeg eh, formájában, amit a részvényekre vet ki, hanem van egy ügyleti adója a derivatívákra is. Ennek ellenére az Egyesült Királyság tovább, továbbra is jelentős pénzügyi központja a világnak. Amikor Ázsiáról van szó, ott van Tajvan, ahol szintén van ügyleti adó, és Tajvan továbbra is jelentős pénzügyi központja Ázsiának. Aztán ott van Svájc példája, ahol szintén van ügyleti adó. A töstökéken és a kö, ö, kötvényeken, függetlenül attól, hogy ezek belföldi vagy külföldi eszközök. Ezt persze nem teszük meg az EU-ban, de Svájcban vannak, van ilyen adó, nem? És aztán vannak más példák is, olyan országokról, ahol létezik ez a fajta adó, és ezek az országok továbbra is fontos pénzügyi központok. Az adónemből származó bevétel az Egyesült Királyságban nem is olyan alacsony, ahogy ön mondta. Több milliárd eh, fontról van szó, tehát fontos pénzössz, hatalmas pénzösszegekről beszélünk, nagy bevételi forrásról, ami tehát a pénzügyi központokat illeti, és hogy kifizeti ki az adót, meg kell értenünk, hogy ha ügylet zajlik az Egyesült Királyságban, vagy Németországban, vagy Franciaországban, ezek a főbb pénzügyi központok az Európai Unión belül, akkor nem szükségszerűen jelenti ez azt, hogy az ügyleteket a pénzügyi intézmények hajtják végre ezekben az országokban, ezért elemeztük több lehetőségeket a e, adó belföldi jogi személyek e, fogalmának bevezetésének, amely lehetővé teszi az adó begyűjtését az e, illető országban, ahol ez a pénzügyi intézmény működik. Ha tehát egy osztrák pénzügyi intézmény az Egyesült Királyságban hajt végre egy ügyletet, akkor azt az ügyletet Ausztria adóztatja meg, és nem az Egyesült Királyság. Illetve Ausztria részesül a bevételből. Ezek már olyan részletek a javaslatból, de ahogy mondtam, teljesen egyetértek azzal, hogy nagyon okosaknak, elővigyázatosnak kell lennünk, és igennel válaszolok Löling asszony kérdésére, továbbra is elővigyázatos leszek ilyen javaslatok tekintetében, de ahogy Trisé úr is mondta, nagyon tetszett az ő megjegyzése, a második bekezdésre még hozzá, ahol nagyon egyetemen elmondta, hogy nagyon elővigyázatosnak kell lennünk, a pénzügyi ügyleti adó bevezetésével EU szinten, ő azt nem mondta, hogy lehetetlen, azt mondta, hogy elővigyázatosnak kell lennünk. Teljesen értem az ő véleményét, hogy az elővigyázatosságról, és úgy kell megterveznünk ezt az adót, hogy az olyan szintű legyen, amely nagyon alacsony, de amely figyelembe veszi, hogy ez egy európai megoldás, nem globális. Hogyha globális megállapodásra sikerül jutnunk, akkor az adó mértéke növekedhet is, hiszen a reallokáció kockázata már nem lesz annyira fontos. Ezek olyan elemek, amelyeket, amelyek még kidolgozás alatt vannak. Ami a tanács válaszát illeti, hogy az FTT saját forrásadó nem legyen. Én úgy értettem, hogy ezt az nagyon alacsony szintű adónemet kéne benyújtanunk javaslatként, amely hozzájárul majd az európai saját forrásokhoz, és, fenn, és a, megadjuk a tagállamoknak a lehetőséget, hogy ezt valamivel megfejeljék nemzeti bevétel érdekében. Hármas osztalék lehetősége is fennáll, hiszen hogyha saját erős forrásként használjuk fel, akkor a nemzeti, nemzeti bevételeket ez csökkenti, de hogyha ezt megfeleljük, megfeleljük akkor az a nemzeti költségvetéseket is segítheti. EU szinten harmonizált megközelítésre van szükség, és amit én rendkívüli fontosnak tartok, az pénzügyi ágazat megadóztatása, hiszen jelenleg több tagállam is kifejlesztette már saját megoldását a pénzügyi ágazat megadóztatására. És vannak némi, van némi eltörés ezekben a megoldásokban, amelyek kettős adóztatás problémáját teremtik meg, illetve további nehézségeket, valamint az ilyen adónemek alkalmazását. Amikor a jogalapról beszéltem, megerősíthetem, hogy az elemzésünk megmutatta, hogy mindkét adó nem legyen az az ügyleti adó vagy a pénzügyi tevékenységek adója, alapulhat az alapszerződés 113. cikkén ezek nem közvetlenül az állampolgárokat adóztatnák meg, hiszen a pénzügyi adók a pénzügyi intézmények profitját és bevételeit adóztatná meg, az ügyleti adó pedig az ügyletet magát adóztatná meg. Az adóztatás tehát a pénzügyi eh, intézményt érintené. Érdekes megjegyezni, hogy saját becsléseink szerint minden ügylet 85%-a a pénzügyi ágazat különböző szereplői között folytatnak le, ezért meg kell értenünk, különösen amikor a nagy, nagy frekvenciájú kereskedelemekről beszélünk, hogy jelentős ö, szeretet képvisel ez a teljes Európai Uniós kereskedelemben. Így tehát a nem pénzügyi intézmények részesedése, kereskedelmi részletése, valamint a polgárok részesedése nagyon korlátozott. Az az elképzelésünk, hogy az adót úgy alakítsuk ki, hogy a lehető leg nagyobb mértékben a pénzügyi eh, ágazatra korlátozódjon. Ami pedig eh, az egyhangúságot életi, és hogy eh, nagyon sok kérdést kaptam az egyhangúságról, és hogy miként lehet ezt a tanácson keresztül vinni. Erre már adtam néhány választ, de azt gondolom, hogy a parlamenti képviselők megkapják a jelentést, amelyet a parlament elfogadott, és vállaljanak aktív szerepet a tagállamokon belül azáltal, hogy ezt a javaslatot népszerűsítek. A polgárok szerepe is nagyon fontos. A legutóbbi Euróbarométer felmérés megmutatta, hogy az európai polgárok 61%-a támogatja a pénzügyi ügyleti adó bevezetését EU szinten. Ez tehát azt jelenti, hogy a környezet pozitívan áll hozzá ehhez a megoldáshoz, és hogyha a tanácsról van szó, a a tanács, amikor az eurozóna államfői az Europlus csomagról beszéltek, volt egy záró rész, ahol az eurozóna tagjai meghívták, meg, megérték a bizottságot, hogy vizsgálja meg a pénzügyi ügyleti adó hatásainak megvizsgálását az eurozónán belül, illetve az EU-n belül. Ez azt jelentette, hogy nagyon sok tagállam van, amely szerint ez az adó nem EU szinten is működőképes lenne. De mint minden adó, adóztatási javaslatnál egyhangúságra van szükség, amelyre, amelyhez mindenkitől kemény munkát várunk, a bizottság részéről is, én is megteszek minden tőle ter, te, tőlem telhetőt, ahogy a kollégáim is, és mindenki, aki támogatja ezt a javaslatot. Itt pedig az Európai Parlament képviselőit szeretném felkérni, hogy és elmondani nekik, hogy nagyon fontos szerepet játszhatnak ebben az erőfeszítésben. Köszönöm, uram, biztos úr. Euh, Nos, volt még egy további kérdés, ami a csalás csal szembeni fellépést érintette, lehet, hogy akkor fel kéne tenni most gyorsan ezt a kérdést. 16.30-kor kezdünk szavazni. Köszönöm szépen. A kérdés az, az a biztos úr hatáskörébe tartozik, hiszen a csalás emlék fellépésért is ő felel. Fel akartam tenni egy néhány egyenes kérdést. Rengeteg csalással kapcsolatos botrány történt, amelyben jelentős német vállalatok vettek részt, mint a Siemens, a Mann és további német vállalatok. Ezekben az esete, ezek az esetek olyan panaszokhoz kapcsolódtak, amelyek azt mondták, hogy a közbeszerzési szerződésekhez meg kell vesztegetni államférfiakat, és sajnos biztos úr el kell mondanom, hogy ezek akkor kerültek a napirendre, amikor az brit bíróságok adatait megvizsgálták. Az Euró, Euróbarométer szerint ezek az adatok szubjektívak. Én és más kollégáink szeretnénk megtudni, hogy ön mit tesz ez egyben, hiszen az európai adófizetők pénzéről van szó, ezt azt lopják el, és az ön válasza nagyon nem volt egyértelmű. Az a kérdésem, hogy ön mit tervez eh, tenni ezekben az ügyekben, megvizsgálja ezeket az ügyeket, felismerje, hogy az Európai Bizottság és ön biztos úr és az ön elődje felelős ezeket a kérdéseket, vajon eh, ön elfogult, hiszen német vállalatokról van itt szó. Köszönöm szépen. Monsieur le commissaire va vous répondre. Il paraît que ce n'est pas tout à fait une question pour cette commission. Mais euh, allez-y, monsieur le commissaire. Uh, nem tartozik konkrétan ide ez a kérdés a mi szakbizottságunkba, de természetesen várunk a válaszra. A csalás valóban az én feladat, a csalásvizsgát az én portfólióm része. Két részre kell ezt vennünk. Az egyik része az adócsalással kapcsolatos, a másik része pedig az EU pénzügyi érdekeinek védelmével és mindkét eh, kérdésben nagyon kemény munkát végzünk. Ebben a hónapban a bizottság új csalás elleni stratégiát fogadott el, amelynek az volt a célja, hogy jelentősen megerősítsük a csalás elleni munkát, a megelőzést, a bizottságon belül is fokoztuk a helyszíni megfigyeléseinket, amelyek különféle csalásokra irányulnak, és látják talán a sajtóban is, hogy nagyon sok esetet tártunk napvilágra és a média elé, az OLAF eh, független intézmény, amely a vizsgálatokat végzi, és ők eh, saját ma, eh, kezdeményezésre végeznek vizsgálatokat. Az ön által említett esetek pedig az OLAF hatáskörébe esnek. Az ő feladatuk, hogy intézkedjenek. Mi pedig a csalás elleni stratégiával révén azonnali akciótervet fogadtunk el, ahova, a, amelyek a csempészetre, cigarettacsempészetre, alkoholcsempészetre irány, irányuló csalásokkal foglalkoznak, amely számos tagállamban hatalmas adóbevétel kiesést jelent, és ezek az, ezeket az intézkedéseket a Komekomban is megvizsgál, meg, meg, megvitatjuk, megkérem önöket, hogy vegyenek ebben részt. Ami pedig az adóztatási kérdéseket illeti, most az új héja stratégián dolgozunk, amelyben a csalással kapcsolatos kérdéseket a napirend elejére tettük, a napirend legkiemeltebb helyére, és ez az új héja e stratégia az év végére várható, ami pedig a műveleti munkát illeti, a múlt évben létrehoztunk egy európai struktúrát, az a neve, hogy Eurofisk, amelynek az a célja, hogy információcserét tegyen lehetővé a tagállamok adóhatóságai között itt az a kérdés, hogy azáltal, hogy nagyon gyors információcsere lehetővé tétele révén a mi tagállamaink felvehetik a harcot az áfa csalás ellen, és méghozzá sokkal hatékonyabban. Én ezt a struktúrát szeretném kidolgozni, továbbá az új áfa stratégiák javaslatait, ideértve a csalás elleni elemeket is. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. azt hiszem, hogy a pénzügyi tranzakciós adóról lefolytatott vita hosszú volt, és nagyon érdekes volt, és ami az emiatt aztán a többi adó ügyről már nem is tudott beszélni, de azt hiszem érdekes volt az így, és kérem, hogy írásban reagáljon a többi kérdésre, amelyeket feltettek. És akkor a kollégák legalább van, rendelkeznek olvasni valóval itt az üdülési idő alatt, és a nyári szünet után pedig újra beszélünk majd erről. Köszönjük szépen a válaszokat, az előadást, és várjuk a jogalkotási javaslatot ősztől. Mindenek ellenére kiváló nyaralást kívánok, örülök, hogy eljött. Köszönetet szeretnék mondani a parlament képviselőjének, és nyilvánvalóan írásos válaszokat adok, információt adok a legfontosabb ügyekben a CCTB, az energia adóztatás, ahol ön a raportőr, és Tyson asszony a CCTB-ben előadó, és várjuk a kiváló együttműködést ezekben az ügyekben, és természetesen a parlament, a bizottság természetes se ezekben az ügyekben. Köszönjük szépen a kiváló együttműködést. Köszönöm szépen, biztos úr. Viszontlátásra! Kedves kollégák! Alelnök úr nem kíván hozzánk szólni ezúttal most, sőt, az elnök sem kíván lenni, azt kérte, hogy én folytassam. Egy közleményem van. Ole Schmidt úr korrigendumához szólok hozzá. a befektetési kompenzációs tervezetről. Egy java, javi, korrigendum tervezet készült, 261-es módosítást illetően. Ezt a tervezetet körbeküldték mi az ECON szakbizottság minden tagjának 8-án pénteken. Hogyha nincsen kifogás a bizottság részéről, akkor a korrigendumot, a javítást benyújtjuk. A szeptember 1 ülésen nyújtják be, és hogyha a, politika, a frakciók nem nyújtanak be kérést, akkor a javítást, a korrigendumot javításra, szavazásra nyújtjuk be. Parancsoljanak! She will be there on the last Yeah. Uh, Nos, még egy fölvetésem van, amit elfogadásra föltennék. A 2012-es eh, ülésterv, ülésnaptár. Van-e bárkinek megjegyzése a tervezettel kapcsolatban, tehát a szakbizottsági ülések naptár, naptár tervezetével kapcsolatban? Válasz. Eh, úgy tűnik, hogy január 1 nem elejére nem nagyon terveztünk szavazásokat. Szeretném megkérdezni a szakbizottság titkárságát, megkérni őket, hogy a január első néhány ülés alkalmára ne tegyenek szavazásokat, hogy biztosítani tudjuk, hogy a dolgozóink fel tudjanak töltődni, élvezni tudják a szabadságokat. Elnök, köszönöm szépen, nem le, elfogadjuk, nem lesz 9-én, január 9-én szavazás. Tehát akkor térjünk el a szavazásra. Az első az euró átutalások és beszedések technikai követelményeinek megállapítása és a 924 per 2009 per EK rendelet módosítása nemes egyszerűségű címet viseli. A jelentéstevő Szerél Szaja és itt is van körünkben az előadó. Eszájai asszony itt van velünk, megkapták a szavazólistát, egyes módosító jelentéstevő részéről mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kompromisszumos eh, A jelű módosító, A jelű kompromisszumos módosító, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tizenhat mellette ellene tartózkodók elfogadva. 124-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17-es jelentéstevői módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. B jelű kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 19-es módosító jelentéstevő részére mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva a 20-as módosító mellett, ellene tartózkodók, elfogadva. 21-es módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva. C. Módosító, kompromisszumos, mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Most pedig a D. jegyű kompromisszumos módosítót szavazzuk meg mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 25-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, F kompromisszumos, bocsánat, E kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, F módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kompromisszumos javaslat G, G jelű mellette ellene tartózkodók elfogadva, 29-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 30 es mellette ellene tartózkodók, elfogadva 31-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 32-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 34-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 137-es, ezt visszavonták, 33-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Elnézést, 136-os mellett ellen tartózkodók, elfogadva H módosító mellett ellene tartózkodók elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, kompromisszumos I mellette ellene tartózkodók elfogadva, kompromisszumos G, nem bocsánat, J mellett ellene tartózkodók elfogadva, 142-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 140-es, bocsánat, 40-es mellett ellene tartózkodók elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 44 es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 45-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, K kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva, L mellette ellene tartózkodók elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, M kompromisszumos, osztott szavazás, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, Második rész mellette ellene tartózkodók. Úgy tűnik, ellenőrzik elektronikusan. Kedves elnök asszony, mondja valaki. Elnök asszony. Név szerinti szavazást kér az elnök asszony. Gozesz úr, mondja az elnök asszony. E, elnök asszony tudja bizonyítani, amit mondott. Miről szavazom, koordinátor úr? Nincs nem szavazó lista előttem. Elnök, a szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A második részt ellenőriztük. A szavazást tehát lezártam. 35 szavazatból 28 igen, 7 ellene elfogadtuk. Mondja az elnök. Na, és akkor mi marad? 13-as módosító. Valaki közbeszól. Elnök asszony, lehetne ezt Leceburg is úgy előadni? Nem elnök, hát sajnos az nem hivatalos nyelv, nagyon szívesen csinálnám Leceburg is úr. Tehát hármas, a 13-as módosító mellette, különböző kilenc nyelvet hallató, a tolmács, azért nehezen bodogú. Tehát N mellette ellene tartózkodók elfogadva. O mellette ellene tartózkodók elfogadva. 110, 162-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 163-as mellette, ellene azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell. 163-as elektronikusan ellenőrizzük, mondja az elnök asszony. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 22 mellette, 16 ellene, elfogadtuk tehát. 50-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 16 mellette ellene. De valaki közbeszól. Elnök, elnézést, hibáztam. 16-os, a 16-os kiesik. fogyottá vált, de nem érdekes. Ha 164 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 100 68. E, ellenőrizni akarják az előzőt? Akkor visszamegyünk, a 164-eset Marcus Ferrer részéről e, ellen, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást, mindenki szavazott, a szavazást lezárom most. 36 szavazatból 14 igen, 22 nem, elutasítva, ahogy mondtam. 168 mellette ellene tartózkodók, elfogadva 169 mellette ellene elektronikus ellenőrzésre van szükségünk, ellenőrzik a 169-est, a szavazást megnyitom, mindenki szavazott, a szavazást lezárom, 37 szavazatból 30 igen, 7 nem, ezzel elfogadtuk P jelű kompromisszumos javaslat. Osztott rész, első, részenként első rész mellette ellene tartózkodok. Elfogadom, második rész mellette ellene tartózkodok. Elfogadva. 171 mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elektronikusan ellenőriznünk kell, géppel ellenőriznünk, szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Hatan elfogadták, 29-en nem elutasítva, 175-ös mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 202 mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 177-es visszavonták, Q kompromisszumos javaslat mellette, ellene elektronikus ellenőrzésre, tehát gép ellenőrzésre van szükségünk. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 17 igen, 20 nem. 183 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 185 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 52-es mellette, mikrofon nélkül valaki felszólal az elnöki asztal részéről. Elnök, elnézést, nagyon-nagyon-nagyon sajnálom mint hogy a kompromisszumos módosítót elutasítottuk, ezért a vonatkozó egyéb módosítókat meg kell szavaztatnom. 178 Gözez úr részéről mellette, ellene ki van mellette, akkor még egyszer Gözez úr, ön nem szavazza a saját módosítását meg? Gözez úr és Burman. Elnök asszony, át tudnánk végig, men, tudnánk menni lassan, a szavazó listán. El tudnám magyarázni, hogy miről van szó, mert másképpen nagyon összezavarodunk. A Q, mondja az elnök, a Q módos, kompromisszumos módosítóról szavaztunk, azt elutasítottuk. Szeretnének újra szavazni ezzel kapcsolatban? A Q-ról? Azt hiszem, hogy egy kicsit túl gyorsan mentem végig, ami rosszabb, mint a Leceburg is csináltam volna. A kompromisszumos módosítót elutasítottuk, utána viszont jött még egy szavazás. Na jó, elnök, kezdjük előről. Tehát szavazok meg még egyszer a kút. Nem, nem, mert a kút egyértelműen elutasítottuk. Mondja valaki. Euh, Úgy látom, hogy az elnök, hogy vannak félreértések a kedves kollégák között. Szeretném újra megszavaztatni a Q kompromisszumos módosított kiszavaz mellette. Felszólaló, nem volt semmiféle hiba itt, egyértelmű volt, hogy a Q-t elutasítottuk, nem olyan bonyolult ez. szégyen. Euh, az én hibám, túl gyorsan mondtam, ismeri fel az elnök és volt olyan kolléga, aki nem vette észre, hogy a kúra szavaz. On a du mal à vous suivre tellement vous tracez vite. Oui, oui, c'est pour ça. Nagyon gyorsan beszél elnök azt, hogy nehéz önt követni. Elnök, ezért akartam megismételni, de most csak erről beszélünk és pazaroljuk az időt. Ha nem akarnak a kurról szavazni újra, akkor rendben van, akkor úgy veszik, hogy elutasítottuk. De kár érte. Mert a jelentéstevő olyan keményen dolgozott, hogy ezt a módosított, ezt a kompromisszumosat összehozta. De nem tudom, hogy elektronikusan miért kell ezt ellenőrizni. Tíz percet elpazaroltunk erre. Valami homályos dolog van itt a háttérben, mert hogyha nem lenne homályos dolog a háttérben, akkor nem lenne nagy kunsz megismételni a szavazást, és akkor minden egyértelmű lenne, mondja az elnök asszony. A szavazást a Q-val kapcsolatban ismételten megnyitom gépi szavazás, a Q kompromisszumos módosítóval kapcsolatban elektronikusan géppel ellenőrizzük, hogy kinek mi a véleménye a Q-val kapcsolatban, kérem szavazzanak, a szavazást megnyitom, a Q kompromisszumos módosítóval kapcsolatban a szavazást lezártam, akár szavaztak, akár nem, az eredmény 37 szavazatból 16 igen, 21 nem, tehát elutasítottuk parce que le compromis oui, oui, mais j'y peux rien. S'il y a des collègues qui n'avaient pas compris de quoi il s'agissait, alors ne, ne faisons pas d'histoire là-dessus. Elnézést, hát nem tudom, miről van itt szó. Mindenesetre ne csináljunk a borhából elefántot. Mivel a kompromisszumos módosítót elutasítottuk, a 178-asat meg kell szavaztatnom, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 184-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 179 mellett, ellene, tartózkodók. Oh, -oh nem vagyok biztos abban, hogy mit látok. Mellette, ellene, elutasítva. 118, 180, bocsánat, 180 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 181 mellett, ellene tartózkodók elutasítva. Igaz? Bulman úr? Elnök asszony, javasolni szeretném a saját frakciómnak, hogy szavazzunk az, az 82-es módosító mellett az utasítással szemben. 182 mellett kiszavaz, ellene kiszavaz. 182 tehát. Mellette kiszavaz, ellene kiszavaz. Ellenőrizni kell géppel. Szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 18 mellette, 18 ellene elutasítva. 51-es módosító mellette, ellene. Tartózkodók. Nem világos a kép, ellenőrző géppel. Szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. 17 igen, 20 nem, elutasítva 183 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva 185 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 52 mellette, ellene tartózkodók nem túl világos az ábra, géppel ellenőrizzük. A szavazást megnyitom mindenki. Szavazat, a szavazást, lezárom. 15 igen, 18 nem elutasítva. Kompromisszumos javaslat R, módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. ...196, mondja az elnök mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 187, mellette ellene tartózkodók elutasítva 189, mellette ellene tartózkodók elutasítva 199 mellette ellene tartózkodók elutasítva 200 mellette ellene tartózkodók elutasítva 201 mellette ellene tartózkodók elutasítva 203 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 204 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 53 mellette ellene. Azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, de azért nézzük meg biztosan, a biztos alapon gépilegesen. Nézzük meg tehát géppel. Ha önök is jónak tartják, 53-asat, tehát nézzük meg géppel. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 19 mellette, 19 ellene, elutasítva. Levent, pour. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Levent, l'amendement 20 de Limco, Elektronikus ellenőrzés géppel mellette, illetve a szavazást lezárom. 20 igen, 15 nem. Elfogadtuk. tízre ugrik az elnök mellette, ellene géppel ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom a 210-es kapcsán. Mindenki szavazott a szavazást, lezárom. 18 igen, 19 nem, elutasítva. 2-11 mellette, ellene. Ellenőrizzük géppel. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 18 igen, 18 nem, elutasítva. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, nem világos ez se, aztán nem szavazott mindenki. 21-es IMCO módosító elektronikusan géppel ellenőrizzük mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 25 igen, 13 ellene elfogadtuk, 22-es módosító. Valaki közbeszól. Mindenki szavazott? Nem szavaztak még. Ki szavaz mellette? Tehát a 20.2 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 22-es módosítom, hogy az ennek azt, hogy mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva, ez kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva, 214 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva, 216, ó, igen, visszavonták, bocsánat, mondja az ennek azt, hogy 56 a következő mellette, ellene, 56-os, tehát mellettek, tegyen, tegye fel a kezét, aki mellette szavaz szóval ellene. Tartózkodok, elfogadtuk, 217 visszavonták, 57 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva 58 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva 59 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 219 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 218 mellette, ellene Nézzük meg géppel. Szavazást megnyitom, szavazást bezárom. 21 mellette, 17 ellen, elfogadva 16-os. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23-as kiesik, 61-es módosítom mellette, ellene elfogadva, 62 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 63 mellette ellene tartózkodók elfogadva, kompromisszumos T, mint Tamás mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 65 es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 24-es mellette, Elnézést, 21-es kiesik, mondja az elnök asszony. 66-os következik mellette, ellene tartozkodok, elfogadva, elfogadtuk, elfogadtuk, elfogadtuk, elfogadtuk, 67 mellette ellene tartozkodok, elfogadva, 68 mellette ellene tartozkodok, elfogadva, 221 mellette, elnézést, ez is kiesett, elnézést, bocsika, 25-ös, jaj, az is kiesett a kutyafáját. A listám kicsit össze van zavarodva. Az U kompromisszumos mellette ellene tartózkodók. V kompromisszumos mellette ellene tartózkodok elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodok elfogadva. 27. Elektronikusan géppel ellenőrizzük a 27-est. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 19 igen, 18 nem elfogadtuk. 20, 228 mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Kompromisszumos W mellette ellene tartózkodok, elfogadva. X kompromisszumos elnézést, mondja az elnök asszony. Egy pillanat megnézem, hogy mit rontok el. Nous sommes déjà plus loin. Ah, ah, le 72 ne Excusez-moi. Nem is tévedtem, elnézést. Kérem a csapatomat, hogy legalább olyan gyorsan csinálják, mint én. Tartózkodás. Elfogadtuk. W kompromisszumot megszavaztuk. 74 mellette. Elnézést, az X kompromisszumot kihagytam. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 229 mellette, ajjaj, itt van egy szóbeli módosítás az előadó részéről, de azt leírta. kitámogatja, támogatja, ellenzi, tartózkodás. Elfogadtuk. 79, nem. Már megint elrontottam. Ez okafogyottá vált. 76-os következik. És a 29-es azonos. Kitámogatja, támogatja, tartozkodás. Elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78 és 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79 és 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82 mellette és 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 84 mellette ellene tartózkodás. Elnézést, elnézést. Tehát a 84-esnél tartunk. Az Y kompromisszumról a 84-es módosításra kell ugranunk. egy remek ötletet kapnunk, tehát a 84-es, tól egészen a 93-asig egyben szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Y a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 237-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 238 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas módosítás emelette ellene tartózkodás elfogadtuk. Z a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítottuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ZB módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodás elutas, el, elutasítottuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ZC módosítás mellette ellene elnézés két részben. Egyes első rész a mandatory szó nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész. A mandatory szóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ZD módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108 mellette ellene tartózkodás Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 108-as módosításról van szó. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 mellette, 17 ellene elfogadtuk. Kettes módosítás mellette ellene. Ezt megint ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Kettes módosításról van szó. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25 igen, 12 nem. Elfogadtuk. 109 mellette. Ugyanaz? 109-es és 110-es, eh, valamint a 3-as a 100, 9, 110 és 3-as, ezek azonosak, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 igen, 16 nem, elfogadtuk. A 11-esről még szavaznunk kell, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 112-es, 20 mellette, 17 ellene elfogadtuk. Négyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ZE módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös módosítás. A ZE kompromisszumot akarják ellenőrizni? Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 16 igen, 20 nem arányban elutasítottuk. 113-as módosítás mellette Mivel a kompromisszumot elutasították, a módosításról kell szavaznunk. 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítósuk. 114 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12 mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 14 igen, 24 arányában elutasítottuk, 115 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. ZF módos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 117 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. ZG kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120-as módosítást visszavonták, 15-ös módosítás mellette ellene elnézést kérek, elfel, elfelejtettem egy kompromisszumot, az EH előtt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig végső szavazásra kerül sor. Először is a szövegről. A módosított szövegről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25 mellette, 3 ellene, 10 tartózkodással, most pedig a e, jog, jogalkotási állásfoglalásra nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 igen, 2 nem és 13 tartózkodás arányában szavaztunk. Köszönöm szépen. E, Iszája asszonynak kér szót? Igen, elnök asszony. Mivel a bizottság elfogadta a jelentést, e, kérek engedélyt arra, hogy e, megkezdjem a trialógust, hogy első olvasatban el lehessen fogadni. Tehát azt kérem a bizottságtól, hogy ezt engedélyezzék. Hallották az előadó kérését, javaslatát. Egyetértenek vele? Hogy megkezdhesse a dialógust? Akarnak szavaz, szavazni, Gozesz úr? Tehát szavazunk erről. Szavazunk tehát arról a javaslatról, hogy a trialógust megkezdjék. Nem szavazott még mindenki. Mindenki szavazott? Igen, lezárom a szavazást. 27 igen, 10 nem arányában kolléganő felhatalmazták a trialógus megkezdésére, és rengeteg sikert kívánunk a munkájához. Nous passons euh, au, au prochain vote. C'est le rap... Következő szavazásra térünk rá. avez... On, on, on passe au 6, hein? Még ezt előkészítik, a magyar fülke elmondja, hogy nem kaptunk szavazó listát. A hatos napirendi pontra térünk rá, fizetésképtelenségi eljárás az uniós társasági jog keretében. És a magyar fülke szavazó lista nélkül, tehát csak a fül alapján fogja tolmácsolni a szavazást. A kompromisszum mellette, technikai módosítással, amit ott önök láttak, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás tar- elfogadtuk. Ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szavazunk, elektronikusan szavazunk a szövegről, annak módosított formájában. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 38 mellette eh, nincs ellenszavazat, nincs tartózkodás. Gratulálunk! az hiányzó előadónknak és elnökasszonyunknak. Reméljük, hogy megkapja jó hírt. Tovább megyünk most a hetes napirendi pontra, szavazólistán tovább sin, továbbra sincs. A 89666 EGK és 2005 további irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról Martin úr az előadó. Az egyes cikkel eh, kezdjük, 45-ös módosítás, amit visszavontak, visszavonták. 46 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. AA módo kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. E, egészben e, szavazunk. 15, 16, 11, 18-asról, egy, mellette ellene négyes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E, újra egyben szavazunk a delegált aktusokról 19, 20, 21 és 22-es módosítás. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig tömbben szavazunk megint 24, 27, 28, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a 25-ös következik. Ah, nekem így mondták. Jó. Hát akkor nyilvánvalóan szavazni kell róla, mert a tömbben nem volt benne. Tehát a 25-ös mellett ellene tartózkodás 25-ös. 25-ösről kell szavazni. A 25-ösről szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as ellene tartózkodás elfogadva. AB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, de szerintem ellenőrizzük inkább. AB kompromisszum. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, 24 igen, 14 ellenében. 32-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. AC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 8 igen, 29 nem arányában elutasítottuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ám kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8 mellette Ezt ellenőrizzük elektronikusan, 43-as tehát. Lezárom a szavazást. 15 pour 20 contre, elutasítva. Elfogadva a 8-as, 9-es, tartózkodás elfogadva. 10-es, elfogadva, B kompromisszum. 10-es, a 10-est akarják ellenőrizni? Lezárom a szavazást. 25 13 arányban el. Elfogadva. B kompromisszum. Tartózkodás elfogadva. 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a módosított szöveg. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom. Mellé is zárom. 35 nincs ellenszavazat, két tartózkodás mellett. Gratulálunk a jelentés készítőjének. Ez a szavazás végét is jelenti, egyben lezárom az ülést, holnap 9 órakor találkozunk.